Buenos días a todas y todos. Jó napot kívánok mindenkinek. Napolitano miniszterasszonynak is. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ellátogatott ide körünkbe. Üdvözöljük Önt az Európai Parlamentben. Üdvözöljük Önt ezen a rendkívüli ülésen, a Libe Bizottság, Libe Szakbizottság rendkívüli ülésén mi foglalkozunk az állampolgári és belügyekkel, igazságügyekkel, illetve az Európai Unió és az Egyesült Államok közös együttesülésével. Elmar Brock úr az elnöke ennek a grémiumnak, és ő itt a társelnök is a mai ülésen. Egyedülálló ez az alkalom, és ez a lehetőség, hiszen új lökést adhatunk a transatlanti párbeszédnek. Az Európai Parlament ebben aktív szerepet vállal. Az újonnan megválasztott parlamentnek komoly kihívásokkal, változásokkal kell szembenéznie. A Lisszaboni szerződés úgy tűnik, hogy december 1-ével hatályba lép. Ez azt jelenti, hogy a parlament, ez a parlament sokkal erősebb lesz, nagyobb lesz a hatalma, mint eddig bármikor. A parlamentáris diplomácia megvalósításában. Ezért nagyon fontos lesz a szerepünk, és a parlament aktív szerepet vállal a különböző jogalkotási folyamatok előrevitelében is. amelyeket eddig kizárólag a harmadik pillér keretében a kormányközi együttműködésen belül tárgyaltak az alapvető jogok, az alapjogokkal, az állampolgársággal, a polgársággal, a külső határok, menekültügy, bevándorlás, bírósági együttműködés, különböző területeken, a pénzmosás, a csempészet, illetve a terrorizmus és a különböző erőszakos bűncselekmények körében. Ezek valós fenyegetettségek vagy fenyegetések, és ezen a területen mindenképpen együtt kell működnünk. Nagyon örülünk annak, hogy az EU megerősödött helyzetében vendégül láthatja az Egyesült Államokat. Az Obama kormány Obamát éppen egy évvel ezelőtt választották meg, és Neapoletánó asszonyt itt köszönhetjük körünkben a bebiztonsági minisztérium képviseletében. Ő pontosan tudja, hogy hogyan állunk. Az Európai Parlament egy delegáció nem régiben látogatott el az Egyesült Államokba. Egy nagyon fontos megállapodás csomag aláírásánál voltunk jelen. Két oldalú megállapodásról van szó, az Európai Unió, illetve az Egyesült Államok közös jogi segélynyújtásában, illetve a kiadatási együttműködésről van szó. Neapolitána asszony egy nagyon fontos madridi nemzetközi konf- konferencián is megjelent, az adatvédelemről szólt ez. Az volt a cél ennek a, ennek a konferenciának, hogy a szabadság, a magánszféra, illetve a biztonság hármas egyensúlyát valahogyan megteremtse. Ez rendkívül fontos az Európai Parlamentben is számunkra. A szakbizottságunkban ebből több témát nemrégiben beszéltünk meg, illetve folyamatban van ezeknek a dossziéknek a megbeszélése. Gondolok itt az utas adatokról szóló dossziéra, illetve az adatvédelmi dossziéra. Napolitáni asszony pontosan tudja, hogy foglalkoztat minket ez a kérdés, illetve hogy mennyire aktív a mi szakbizottságunk. Nagyon komoly lehetőség ez tehát számunkra, és Napolitano asszony szeretne aktív párbeszédet létrehozni velünk. Körülbelül egy, órán, egy óra áll rendelkezésünkre, úgyhogy nagyon szoros a program. Ez alatt kell megmutatnunk azt, hogy mi is készek vagyunk együttműködni ebben az aktív párbeszédben azzal, természetesen azon az alapon, hogy egy kölcsönösen tiszteletben tartjuk egymást, és megbízunk egymásra. Na, a Politánó asszony, üdvözöljük Önt még egyszer, és megadom a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget. Meghívtak a rendkívülésére a szakbizottságnak. Köszönöm, hogy időt szakítottak és megszervezhetjük ezt a párbeszédet. Az Obama kormány nevében azzal a, az érzéssel állunk hozzá az együttműködéshez, aznak az alap, alapján, hogy közös értékeken állunk, a magánszféra védelme és a biztonság egyensúlyában, és ezért is törekszünk egy az EU-ra kiterjedő megállapodás megkötésére, mely alapján ö, adatcserére lesz tehetőség. A közös együttműködés nagyon fontos, különösen a, a bűnüldözésben és a terrorizmus elleni harcban, melyek sajnálatos módon nem állnak meg az államhatároknál, és azt a fenyegetést jelentik, amelynek, amely ezt a környezetet alkotja, amelyben élnünk és dolgoznunk kell. Ezért oly fontos, hogy együttműködjünk e kockázat lehetőségét a bűncselekmények és támadások lehetőségét. A kölcsönös tisztelet alapján közelítjük meg ezeket a kérdéseket. Ugye más és más a története, a kulturális háttere, a jogi rendszere a feleknek, de, de a célok közösek, és a célok elérésének módszertanát kell kidolgoznunk az elkövetkező hetekben, hónapokban, ezért is várom nagy várakozással a párbeszédet, Ebben lesz nagyon fontos a mai nap is. És várom a kérdéseket, szívesen válaszolok majd azokra. Köszönöm elnök úr még egyszer, hogy lehetőséget biztosított számunkra, hogy ezt a párbeszédet itt is folytassuk. So, we get right to the point. There are some... Nos, akkor térjünk is a tárgyra. Néhányan szeretnének felszólalni. Carlos Coelho kezdi. Köszönöm, elnök úr. Én is eh, szeretném először is köszönteni Napolitánó eh, miniszterasszonyt. Eh, nagy megtiszteltetés számunkra, hogy itt találkozhatunk. Fontos számunkra az, hogy ön mit mond, és remélem, hogy ön is odafigyel arra, amit mi mondunk, mert a dialógus természetesen kölcsönösségen alapul. Hadd legyek nagyon őszinte önnel. A mi elvárásaink nagyon magasak az önök kormányával kapcsolatban. Sajnálatos módon az, a kapcsolatok az EU és az Egyesült Államok között az előző kormányzat alatt nem voltak igazán jók. Voltak bajaink, gondjaink a Bush kormányjal, a SWIFT ügy például, a PNR, és az, ahogy kezelték, eh, az, hogy megosztotta Európát új Európára és eh, régi Európára, öreg Európára, ugye Ramsfeld úr tette ezt, eh, gyakorlatilag a különbséget tett európai államok között az szerint, hogy melyikből lehet vízummentesen utazni, és melyikből nem. Emellett a CIA illegális tevékenységét is nehezteltük, amely ugye elvezetett guantanamo és egy európai parlamenti vizsgálatig. Az Európai Tanács és az Európai Parlament a Guantanamo bezárására szólított fel, és nagyon örültünk, amikor Obama elnök úr pont erre vállalt kötelezettséget. Valami olyasmit mondott, ami nagyon kedves volt a szívünknek, és ezzel az Egyesült Államokat gyakorlatilag visszatérítette e, a, abba a helyzetbe, abba a helyzetébe, ahol Amerikára tényleg fel lehet nézni, mint e, az emberi jogok és a jogállamiság érvényesülésének egyik példájára, amely nem sérti meg az emberi jogokat a terrorizmus elleni harc során. Tehát vannak tényleg közös értékeink, hiszünk mindannyian a jogállamiságban, a nemzetközi jogban, az emberi jogokban. Két kérdésem lenne önhöz. Először is a dokumentumokhoz való hozzájutás, vagyis az átláthatóság. A múltban, amikor eh, tárgyalások folytak az Európai Unió és az Egyesült Államok eh, között, az Európai Unió tanácsa nem engedte meg, hogy ez a parlament hozzáférjen a dokumentumokhoz, mégpedig azért, mert az amerikaiak nem szeretnék, hogyha ez a parlament hozzájuthatna bizonyos dokumentumokhoz. Remélem, hogy az Obama kormány nem hasonlóképpen jár el, mint a Bush kormány. Ne, tehát kérem, ne tagadják meg a betekintésünket olyan dokumentumokba, amelyeket önök a tanácsnak átadnak. Nos, ami a washingtoni aláírások megállapodások aláírását illeti. Én ezeket mindenképpen előremutató lépésnek tartom, és arra szeretném önt kérni, elnök az, miniszterasszony, hogy mondja meg nekünk, hogyan tudjuk mi a magunk részéről megerősíteni az amerikaiakkal való kapcsolatokat, és hogyan lehet gyakorlatilag megvalósítani ezeket a megállapodásokat. Members. Nagyon sokan kértek szót, ezért arra kérem mindannyiukat, hogy tartsák a mondjuk két perces időrendet, hogy tudjunk élni ezzel az alkalommal. köszönöm szépen, elnök úr. Napolitánő asszonynak, magam részéről is köszönetet mondok, hogy ellátogatott ide a az Európai Parlament szakbizottság, egy szakbizottság és egy delegációja elé. Egyetértek azzal, amit López de úr a bevezetőjében elmondott. Nagyon fontos szavak voltak ezek. Hogyha az ember kelet felé tekint, mi pedig nyugat, felé, akkor ugyanaz a egyet, azt láthatjuk, hogy egyetlen tenger vagy óceán választ el minket. Ez is azt jelenti, hogy az Atlanti óceán két oldalán együtt kell működnünk. Tudom, hogy nem minden olyan kérdésben kompetens, amivel mi foglalkozunk. Egy nagyon fontos törvényt szeretnék, szeretnék szeretnék elmondani, az úgynevezett 10 dolláros törvény, törvényről. Minden Európai Unióból beutazó, Egyesült Államokba beutazó utasnak 10 dollárt kell fizetnie, ez egyfajta adó vagy illeték, és hogyha mondjuk 14 millió ilyen európai van, akkor pontosan mit szándékozik tenni ezzel a problémával? A másik kérdés a bevándorlással kapcsolatos. Az Egyesült Államokban nagyon nagy volt a bevándorlás mindig is, illetve nagy, nagy a befogadás is. Nos, ez az Európai Unióról is elmondható, vagy Európáról is. Önöket úgy tűnik, hogy érdeklik az Európai Unió jogszabályok a bevándorlással kapcsolatban. Nem tudom, hogy ezen a területen elképzelhető-e a, bevá- a bevált gyakorlat megosztása, illetve az együttműködés, a bevándorlási problémákban az együttműködés, a határ ellenőrzésen, határvédelemen, illetve menekültügyi kérdés, kérdésben. Carlos barátom az imént említette, vagy utalt a vízumpolitikára. Miután egyenként választják meg, a, vagy egy, egy államonként, tagállamonként alakítják ki a vízumpolitikákat. Úgy tűnik, hogy egyesével büntetnek egyes tagállamokat, gondolok itt például Bulgáriára. Köszönöm szépen, és megköszönöm a türelmét is. Köszönöm, Azt hiszem, közös a háttérünk. Én bevándorlási miniszter voltam az Egyesült Királyságban és jártam Arizonában és az ön hazájában, ö, állatorvos fiamat meglátogatva, úgyhogy ez meg egy személyes kapcsolat. Nos, az ön felelősségi köre, a portfóliója, a Egyesült Államok állampolgárok biztonsága, védelme, ám úgy tűnik számomra, hogy van egy közös problémánk a terrorizmus elleni harcban felmerülő közös problémák, ez pedig abban áll, hogy sokszor túl könnyen profilozzuk azokat a helyzeteket, alkotunk profilt olyan helyzetekről, ahol egyes csoportok, egyes közösségek Európában és Amerikában is hasonló helyzet ebben. Úgy érzik egyes csoportok, hogy mindannyian gyanúsítottak, mert hogy a szélsőségesek radikálisok viselkedése miatt gyanúba keverednek. Ez különösen igaz a muzulmán közösségekre, akik túlnyomó többségükben törvénytisztelő állampolgárok, ám sajnálatos módon ők kell megfizessék az árát a, a dzsihádista és egyéb radikális, radikális mozgalmaknak. Persze nem csak muzulmánokról beszélek, hanem szélesebb körben hogyan tudunk Európa és Amerika között úgy eszmét cserélni, adatokat cserélni, hogy ez ne legyen előítéletes alapvetően ne ítéljen el előre társadalmi rétegeket, csoportokat. Hogyan tudunk tehát szelektívebben dolgozni, oly módon, hogy a terrorizmus elleni harcban komolyak legyünk, de elkerüljük ezt a problémát. Elnök, köszönöm, Latford asszony. Thank you very much, uh, chairman. Köszönöm, elnök uh, úr, és uh, én is csatlakozom a kollégákhoz. Üdvözlöm a miniszter asszonyt. Nagyra értékelem én is a transatlanti biztonsági kapcsolatokat, de másokhoz hasonlóan azt szeretném, hogyha ez egy biztonsági és igazságügyi kapcsolat lenne, ami azt gondolom, hogy egy olyan nézet, amivel a legtöbb képviselőnk itt egyetért. A kérdésem az amerikai látogatás kimeneteli részére vonatkozik, tehát amikor elhagyja valaki és az a kérdésem, hogy ezzel a kimeneteli tervel vagy számolással kapcsolatban önnek mi a végleges terve, illetve e, sajtóinformációim vannak, hogy ez költséghatékonyan megoldható-e. Hogyha úgy döntenek, hogy ezzel az exit scheme nem foglalkoznak, vagy nem fogják bevezetni, akkor szeretném, hogyha megosztanák a, megosztanák a tapasztalataikat az Európai Unióval is, mert egy entry-exit rendszert akar bevezetni az Európai Bizottság is, tehát a belépő és kilépő utasok lát, számolását, illetve számontartását, és ehhez nagyon jól jönne az amerikai tapasztalatok megismerése. A másik dolog, és ez pedig akkor az igazságügyi része a kapcsolatainknak, én úgy tudom, hogy ez az új jogszabály, bár mondom nem vagyok teljesen tisztában vele, ez összeköti a vízummentességet ezzel a kilépő utas eh, számolgatással. Hogyha az exit scheme végül is nem eh, fogják bevezetni, akkor mi lesz azokkal az országokkal, amelyek most arra várnak, hogy vízummentességet kapjanak? Tehát milyen esélyeik vannak ezeknek az országoknak arra, hogy megkapják a vízummentességet, vagy továbbra is vízumra fognak kényszerülni az onnan utazók? Mi a véleménye ezzel kapcsolatban a kongresszusnak? Köszönöm, most pedig az első kör utolsó kérdése, Ramiro López. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is nagyon örülök annak, hogy Napolitán asszony ide látogatott az Európai Parlamentbe. Egy olyan témára szeretnék visszatérni, amiről Kirkhope úr már beszélt. A terrorizmus, a nemzetközi terrorizmus jelensége megváltoztatta a normális, rendes fellépést, amit, azt a fellépést, amivel, amit a, amivel a terrorizmus ellen lépnek fel a különböző országok. A mi szempontunkból ez a jelenség, tehát a New Yorki merénylet, a Twin Towers elleni merénylet tökéletesen megváltoztatta a terrorizmushoz való viszonyunkat. Ugye jelenleg megelőző lépéseket alkalmaznak, csak úgy, mint ahogy a háborúban. Véleményem szerint ez a megközelítés nagyon problematikus, és ezt szeretnénk hangsúlyozni. Nem csak a SWIFT kérdés nyomán merült ez fel, hiszen az adatvédelem nagyon komoly kérdés, nagyon komoly probléma, ez nyugtalanít minket. Hogyha nincsenek konkrét célkitűzések, és túlságosan nagyra szabottak a különböző fellépések, intézkedések, akkor ez nem lehet hatékony. Hogyha olyan módszereket használnak, mint amit az imént említettek, például a profil kialakítása, vagy a különböző garanciák, nem, garanciák fellazítása, az nem, nem jelent nagyobb hatékonyságot. Spanyolországban van bizonyos hagyománya a terrorizmus elleni harcnak mindezt meg lehet tenni úgy is, hogy az ember figyelembe veszi és tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és megadja a kötelező garanciákat. Természetesen lehet megelőzően is föllépni, vagy a megelőzést is használni, de ugyan, ezt úgy kell tenni, hogy figyelembe vesszük és tiszteletben tartjuk az alapvető jogokat, és remélem, hogy a követ, az együttműködésünkben ez majd megjelenik. Lefutott a kérdések első köre, most megadjuk a, a miniszterasszonynak a szót, hogy válaszoljon erre az első körre. Köszönöm a nagyon átgondolt kérdéseket. Azzal kezdeném, hogy milyen keretet onnan indulnék, ahonnan elkezdtem, felvázoltam, milyen keret alapján képzeljük el a közös értékek és a kölcsönös tisztelet alapján az együttműködést önökkel, persze világosan látva, hogy milyen különbségek állnak fenn a két fél között, amelyekkel foglalkoznunk kell. Ami a hozzáférést illeti a hivatalos dokumentumokhoz és az átláthatóság kérdését illetően az Obama kormány számára központi érték ez az átláthatóság, és így módon Remélem, hogyha volt is probléma az e, dokumentumokhoz való hozzáféréssel a parlament részéről, ez kezelhető lesz, megoldható lesz. Ami azt illeti, hogy, hogy a múlt heti e, megállapodás elvét hogyan fogjuk végrehajtani, ez kulcsfontosságú kérdés, hiszen az elvekről a konkrét megállapodásra tovább lépve szívesen hallgatnám meg az önök meglátásait is arról, hogyan lehet tovább lépnünk. Az Obama kormányzat is arra törekszik, hogy a lehetőleg gyorsabban haladjunk. Ezekről a kérdésekről sok eszmét cseréltünk már az elmúlt években. Úgy vélem, hogy elég jó szinten van a kölcsönös megértés, afelől, hogy mire van a szükség, várjuk az önök ajánlásait, konkrét ajánlásait, hogy hogyan lehet a 16 elv alapján egy, egy konkrét megállapodásra jutnunk mielőbb. A 10 dolláros törvényt illetően ezt a, egy olyan törvénycsomag része, amely mind a két ház jóvá hagyott, és a, valószínűleg az, ugye az elnök is aláírja majd így módon ez már lezárult. A cél az abban áll, hogy az Egyesült Államok szemben az önök államaival nem működtet ö, ö, turisztika idegenforgalmi kormányhivatalokat. Forgalmat segítség, illetve a beutazókat végső soron, akik az Egyesült Államokat látogatják. Tehát ez konkrétan arra korlátozódik, hogy idegenforgalmat segítse ez az eszköz. Így módon nem csak észszerűnek ítéljük meg, hanem, hanem a, a költségvetési megvonások idején egy finanszírozási lehetőséget nyújt az idegenforgalom számára. Ami a kölcsönösséget illeti, a reciprocitás elvét illeti, és annak észszerűségét, ez megint csak egy olyan érték, amelyet mindig figyelembe kell vennünk. Ennyit mondhatok róla. Ami pedig a bevándorlást illeti. És olyanként beszélek itt, aki nem csak a portfóliómért felelős miniszter vagyok, hanem az egyik nagy határállam, Arizona volt kormányzójaként, illetve az arizonai volt államügyészként is, illetve voltam szövetségi ügyész is, államügyész is, így módon meg lehetős tapasztalatom van a határőrizet, határkezelés, bevándorlás kérdésköreiben, és minden ehhez kapcsolódó, ennek minden vetületéhez meglehetősen értek. Úgyhogy a jó gyakorlatok cserére felállítandó munkacsoport mindenképpen üdvözlendő lépés volna, mindkét fél számára hasznos volna, hogyha önök ilyen javaslattal élnek, hát mi ennek nagyon örülnénk. Nem csak részt vennénk ebben, hanem beleadnánk mindent. Minden bölcsességet, tudást, amivel bírunk. A profilkészítés, a nyomozási profilok felállítását illetően, különösen a, a, a vallás alapján belő profilkészítés, vannak törvények e, ez ellen, és a diszkrimináció ellen érvényben levő törvények vannak, így módon nagyon körül körültekintően kell a rendvédelmi szerveknek e profilokat elkészítenie. Például most a, az utas adatok kezelésében ugye nagyon sok módszertana van e, ezen adatok vizsgálatának, mely, mely révén elkerülhető a negatív profilkészítés veszélye, ugyanakkor hiteles információ szűrés révén, kezelés révén azért tételezhető, ha valaki terrorista szervezettel állna kapcsolatban, vagy, vagy bűnszervezettel áll kapcsolatban. Tehát ezért, ezért nem csak az adatok fontosak, hanem az adatoknak a, a felhasználása, az a az algoritmus, technológia, amelyekkel szűrjük, kezeljük, csoportosítjuk az adatokat a másik pedig az, hogy, hogy eljussunk ezekhez a közösségekhez, nyitottak legyünk velük szemben, különösen azok közösségekről van szó, amelyek úgy érzik, hogy ostrom állapotban vannak, például a dzsihadista tevékenység rájuk vető árnyéka miatt. Az én minisztériumom, ahol van működik egy emberjogi, ez állampolgári jogi igazgatóság, mely ezért felelős nem csak azért, hogy, hogy a profilírozás törvénynek megfelelően történjen, hanem azért is felelős, hogy nyitva álljunk ezen közösségek előtt, ezekkel párbeszédet folytassunk az Egyesült Államokban élő ilyen közösségekkel. Ami az Egyesült Államokban való utazóknak a kiléptetését illeti, és az ő számolásukat illető szabályozást, jelenleg folyik felülvizsgálata ennek a, a szabályozásnak, éppen az asztalomon landolt az erre vonatkozó vizsgálati jelentés, a döntés az év végéig fog megszületni, hogy bevezetjük-e vagy sem ezt a rendszabályt. Talán tudják, talán nem tudják, hogy a vízummentességre vonatkozó jogalkotás kapcsolódik ehhez az exit programhoz. Ha, és a kettő feltételezi egymást. Tehát rendkívül fontosságú és az is fontos, hogy nagyon világosan kommunikáljunk ezen rendszabályokról az elkövetkező hónapokban. A vízumentesség kérdését is fel, feltették valamelyik kérdésben, hadd szóljak erről is. Önök parlamenti képviselők, imodon azt hiszem, elmondhatom önöknek azt, hogy a vízummentesség rendkívüli fontosságú az egyes államokkal való kapcsolatainkban, de van a kongresszusban jelentős számú képviselő, akik egyáltalán nem fogadják el a vízumentesség alapelvét sem, és úgy érzik, hogy ez egy hatalmas lukat üt az Egyesült Államok védelmi biztonsági rendszerében. Úgyhogy ezért kell nagyon körültekintően közelítenünk a vízummentesség ügyét, mert mindig fennáll a veszélye annak, hogy az egész vízumentességi programot a jogalkotók megkérdőjelezik. Azért vetem fel ezt csak így, ilyen formában, ilyen őszintén, mert önök, mint parlamenti képviselők értik a mi benlétét. Ami pedig López képviselő asszony kérdését illeti, a terrorizmusra adott aránytalan mértékű választ. Azt hiszem, hát a mi felelősségünk az egyensúly megállapítása, és az, hogy a biztonság ne menjen a, a magánszféra rovására. Obama elnök beavatási beszédében nagyon világosan fogalmazott erről, arról, hogy az Egyesült Államok alapjául szolgáló értékeket amelyek egyébként az önök államainak is alapértékei ne sértsék a biztonság érdekében adott intézkedések. Mindez persze nagyon objektív értékelésekre van szükség adott helyzetekben, mikor mire lépésekre van szükség. Fontos mindenről kommunikálnunk, ahogy ma is tesszük, és ehhez persze előretekintésre van szükség, és világos ítélőképességre, amikor tovább lépünk egyes kérdésekben, ezen dolgozunk most ma itt is, meg általában az én hivatalom ezt teszi. Köszönöm szépen. Szeretném még egyszer elmondani, hogy mennyire fontos az, hogy mindenki betartsa a két perces határidőt. Most jön a második kérdéskör. Brok úrnak adom meg a szót a társelnök úrnak. Köszönöm szépen. Én arra szeretnék mindenkit kérni, hogy még vagy a két perc is túl sok, ezt még, még, próbálják még rövidebbre fogni a kérdéseiket. Még sokan szeretnének hozzászólni, legalább tizen, úgyhogy mindenkit arra kérnék, hogy a rövid kérdéseket tegyenek fel. El is Lastert asszony következik. Köszönöm szépen. Üdvözlöm Önt. Napolatánó asszony itt az Európai Parlamentben, nagyon örülök, hogy eljött. Gyors leszek, és velős. A 10 dolláros törvényre tör- térnék vissza. A jelenlegi kormánynak mások a prioritásai, inkább az egészségügyre figyelnek oda, de számunkra így is furcsa az, hogy úgy próbálják meg az idegenforgalmat fellendíteni, hogy 10 dolláros illetéket kell fizetni a beérkezőknek. Remélem, az, EU, az Egyesült Államok kormánya elgondolkozik ezen a kérdésen, de nem csak 10 dollárról van szó, hanem utána még plusz illetékek is vannak, és lehet, hogy a végeredmény 50-60 dolláros lesz ez a díj, amit belépéskor kell fizetni. Latford asszony által feltett kérdésre is szeretnék utalni. A vízumprogrammal, illetve a kiléptetési kérdésekkel. Az elkövetkezendő hónapokban azt gondolom, hogy kulcsfontosságú tárgyalásokra kerül majd sor. A két dolog ahogy említette, valóban kapcsolódik egymáshoz, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok a fejleményekre, nagyon örülnék, a, hogy az elkövetkezendő hetekben tájékoztatna minket arról, hogy hogyan haladnak a helyezek. Azt hiszem, hogy kollégám Intfeld asszony is egy hasonló kérdést fog föltenni, illetve ezt, ezt a kérdést tenné fel. Én azt szeretném, hogyha kölcsönösen felülvizsgálnánk ezt a programot. A Lisszaboni szerződés nem sokára hatályba lép, új szerepköre lesz a parlamentnek, és azt hiszem, hogy ez a felülvizsgálat időszerű, időszerű ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Köszönöm. Ja, Gott, én... Üdvözlők Brüsszelben és Európában örülünk, hogy itt van körünkben. Az, amit megállapíthatunk, az az, hogy Obama elnöktől megtudhattuk azt, hogy a terrorizmus elleni harc pontosan olyan fontos, mint az állampolgári jogok védelme. Sajnos azonban azt is meg kell alapítanunk, amikor az ön munkatársaival tárgyalunk, a Home Security hivatallal, de egyes demokratikus, demokrata párti kongresszusi képviselőkkel is, hogy azok az intézkedések, amelyeket most javasolnak, még keményebbek, még élesebbek, mint az előző amerikai kormányzat idején alkalmazottak. Ezáltal egy, egy kettőséget érzékelünk, amelyet mi, mint Európai Parlament nem igen fogadhatunk el, és ezért kérjük ezek tisztázását. Például az, e- a, a vízummentesség szigorítása, a 10 dolláros szabályozás, a SWIFT-tel kapcsolatos szabályozást is ez, e- ide esik, ahol meg kell állapítsuk, hogy a mi európai értékeink alapján az európai adatvédelmi törvények és az európai általános állam vagy polgárjogi kérdések ket be kell tartsa az amerikai fél is adatok kezelésekor. Ezt kérem, hogy tisztázza ezeket a kettőségeket. Secretary uh, Napolitano, welcome. Napolitano miniszterasszony, üdvözöljük Önt itt. Azt szeretném megkérdezni Öntől, hogy hogyan látja az európai kormányok uh, hogyan működnek együtt Obama kormányjal a Guantanamo-i bázis bezárása ügyében, és megragadnám az alkalmat, ön maga mondta, hogy az átláthatóság mennyire fontos a mennyire fontos a kapcsolatokban. A titkos börtönök, amelyeket végül is bevallottak, nem csak Guantanamo-ról van szó ugyanis, hanem a, a titkos börtönökről, na azokkal mi van? Mert szerintem ez is egy fontos kérdés, ugyanis az ilyen adatoknak a nyilvánosságra hozatala, és annak nyilvánosságra hozatala, hogy mely európai államok hogyan működtek együtt illegálisan ezekkel a az amerikai kormányjal ezeknek a börtönöknek a fenntartásában. Nos, ha ezeket nyilvánosságra hozza, akkor ér majd el jobb együttműködést az európai kormányokkal, mert ez alapvető kérdés. Itt nem csak, nem csak emberi jogi kérdésekről van szó, hanem a közös harcunk, terrorizmus elleni harcunk ö, ö, hatékonyságáról is, mert egyébként ürügyet szolgáltatunk és érveket a terroristáknak. Köszönöm. Ja, vielen Dank erstmal. Äh, Köszönöm szépen köszönjük miniszter asszony, hogy eljött körünkbe. Úgy velem nagyon-nagyon fontos ez a találkozó, különösképpen tekintettel arra a kérdésre, amely az Európai Uniót nagyon foglalkoztatja, és amelyet sokat várunk az Obama kormánytól. Azt várjuk, hogy visszatérnek a jogállamiság és a szabadság értékeihez, amelyet szeptember 11 óta a Bush kormány hogy a a félelmek keltésével magunk mögött hagyott, a biztonságpolitikát túl hangsúlyozva, olyan intézkedéseket bevezetve, amelyekről fontos, hogy most egy független értékelés folyjon közösen az Európai Unió és az Egyesült Államok között gondoskodva arról, hogy ne állítsuk fejéről tetejére a, a, az állampolgári jogokat és az adatvédelmi kérdéseket, hanem visszakérjünk az abszolút jogállamiság értékeihez, és visszatérjünk az erős állampolgári jogok és emberi jogokhoz, és azok védelméhez. Ez a, a preventív és általános megfigyelés ö, elvétől való visszalépést jelentené, ezt érzékelhető kell tennünk, és át kell értékelnünk azokat az intézkedéseket és amelyek nem hatékonyak, de sértik ezeket a jogokat. Ezeket vissza kéne, kellene vonni. Az értékközösségek, az értékközösség fennáll a két fél között, várjuk, hogy látható lépések szülessenek, ebben mindenképpen élvezhetik a támogatásunkat. A kongresszusban úgy érzem, szintén hasonló szellem uralkodik most. Elnök, kérem, hogy fogják rövidebbre mondandójukat. Tavaris úr. Bom dia, senhora secretária, muito obrigado. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok, miniszterasszony, asszony. Megköszönöm, hogy ellátogatott ide. Egy évvel ezelőtt Csikágóban jártam, és azóta se felejtettem el, amit megéltem ott. Obama úr megválasztásától éltem át. Ugye, amikor a demokraták éppen arról, arról gondolkoztak, hogy ki legyen az elnökjelöltjük, akkor már akkor tudtam, hogy én Obama győzelme idején Csikágóban leszek. Nos, tudják, hogy Európában létezik, tehát bizonyára tudják, hogy Európában létezik egyfajta Amerika ellenesség. Ennek bizonyára megvan a magyarázata abban, hogy mennyire nyitott a két kontinens egymás felé. Két kérdésem lenne. Az egyik Guantanamo-val kapcsolatos. Nem tudom, hogy az észak-amerikai kormányban, illetve a két kontinens vezetői Egyet értenek abban, hogy január 22-én véglegesen be kell zárni a Guantanamo-i bázist, hiszen ez mindenképpen segítene abban, hogy az Egyesült Államoknak megnőjön a hitele, illetve hogy láthassuk, hogy valóban nyitás történik eh, Európa felé. Hazám, Portugália támogatja azt az elgondolást, hogy január 22-én zárják be a Guantanamo-i támaszpontot. Ez egy szimbolikus dátum. Kérem, hogy ezt a lehetőséget ragasz, ezt a lehetőséget használjuk ki. Egy európai, egy európai repülőgépet, rép, ami az, Európa, az Egyesült Államokba ment, nos, ezt, ezt nem engedték leszállni azért, mert valaki az utasok közül a fekete listán szerepet. Ezzel kapcsolatban is magyarázatot kérek. Stanoka. Stanoka asszonyi a szó. Thank you, Jim. Köszönöm, elnök úr. Itt vagyok. Magam is szeretném üdvözölni a miniszterasszonyt. Én vagyok az első hozzászóló ebben a körben, a új tagállamból, delegált képviselőként. Ez egyenlőség. Az új tagállamok egyenlőségéről szeretnék szólni a vízumentesség kérdésében. Lettországból, lett képviselő vagyok. Napoletán asszony, nem gondolkoztak el hogy, hogy a jövőben az Egyesült Államok és az Európai Unió egy közös megállapodást kössenek e, e, a vízumentességről, ahol az EU egészét tekintik partnernek ebben a megállapodásban, és nem egyes államokat. Innet felt, asszony. Yes, thank you, chair. Köszönöm, elnök úr. Én is örülök, Napolitánó asszony, hogy itt láthatom önt Sertov úr is, az önelődje is járt itt az Európai Parlamentben, és noha teljesen egyetért, teljesen különbözőek voltak szinte az álláspontjaink minden kérdésben, mégis örültünk a látogatásának. Nos, önnek jobban örülünk, és láttunk bizonyos fejleményeket, amelyek pozitívak az új kormányzat bevezetett bizonyos lépéseket, amelyeknek örülünk, ugyanakkor vannak bizonyos aggodalmak is, ezekről már beszéltek a kollégák, és először is hadd kérdezzem meg, a PNR megállapodással kapcsolatban erről biztos ön minden információval rendelkezik. A Lisszaboni szerződés hamarosan hatályba lép, mint ön is tudja, és ezt a megállapodást még nem ratifikálták előfordulhat, hogy olyan helyzetbe kerülünk, amikor újra kell tárgyalnunk ezt az egészet. És ez, erről kérdezem, hogy mi van a célhoz, célhoz kötöttséggel. Nagyon sokat beszélnek a terrorizmus elleni harcról, de valójában az utasadatokat egy csomó olyan dologra felhasználják, aminek semmi köze a terrorizmus elleni harchoz. Eh, Albert kollégám már beszélt, illetve kérdezett eh, arról, hogy hogyan lehetne a közös eh, terrorizmus elleni politikáknak a közös értékelésével előre haladni, mert általában ugye az eredményeiről hallunk, de ne felejtsük el, hogy minden, az Európában, mind az Egyesült Államokban az igazi probléma az volt, és Brock elnök úr mikrofonon kívül Két percem volt, nem? Ott van egy óra ön fölött, elnök úr. Hadd fejezzem be azért mégis a mondatomat. Nos, a probléma az szeptember 11 előtt, tehát nem az volt a probléma, hogy nem rendelkezünk adatokkal a polgárokról, hanem hogy nem volt megfelelő az együttműködés az ügynökségek között, illetve az adatcsere az ügynökségek között, illetve Európában a tagállamok között. És az én kérdésem valójában arra vonatkozik, hogy ez javult-e, és végül miniszter asszony, hadd mondjam el, hogy Amerikában nyaraltam, nagyon jól éreztem magam, még akkor is, hogyha 10 dolláromba került és 10 új lenyomatomba, bár remélem, hogy ezt megszüntetik. Köszönöm. Elnök, 2 perc 18 másodpercig. 2 perc 18 másodpercig beszélt, de 12-kor be, le kell zárnunk a kört, és lehet, hogy nem lesz az átkár miniszter ideje válaszolni. Ezért nagyban segíteni az ülés menetét, ha senki sem húzná túl hosszúra a beszédét. Sinclair asszony üdvözöljük az Európai Unióban. Biztos szokatlanak ezek a beszédek egy kicsit. Ronald Reagan bondása volt az, hogy bízzunk, az, bízzunk mindenben, de azért ellenőrizzük az adatokat. Hát ebben a szellemben állami kapcsolatunk is. Jó tudja, hogy december 1-én a Lisszaboni szerződés életbe lép. Garantálja-e ön azt, hogy az egyes államok, például az Egyesült Királyság továbbra is a saját jogán kap megítélést, és nem csak EU-s állampolgárként értékelik a brit állampolgárokat, tehát amikor Amerikában, mennek a britek, akkor brit polgárokként és nem EU-s állampolgárokként vizsgálják őket. A vízum kérelmek beadása Londonban nagyon bonyolult. Nagyon sokba kerül, egy, egy plusz díjat kell befizetni, ha Londonban kér valaki vízumot az USA-ba, ezzel kapcsolatban van-e valamilyen tervük? mld a telefonnal kell kérni ezt. Köszönöm, miniszter asszony. Szeretnék konkrét kérdést kapni arra a kérdésre, hogy lehet-e egy közös bizottságot felállítani az alapvető emberi jogok sérelmének kivizsgálásáról, hogy mik történtek a terrorizmus elleni harc nevében az Egyesült Államokban és itt Európában. És mi az ön üzenete a jelenlegi kormányoknak ezzel kapcsolatban? Miért kérdezem ezt? Azért, mert az én hazámban, az Európai Unió tagállamában másfél percen van még 16 politikai fogoly van börtönökben, ilyen ellenzéki személyek, és már fél éve vannak börtönben, terrorizmus miatt. Ez tényleg katasztrófa. Alapvetően itt emberi jogi megsértéséről van szó. Ezek az emberek nem terroristák, ezek az emberek csak nem szeretik a státuszkót, és az igazságtalanság ellen lépnek fel, amelyek az én országomban és máshol történnek, de mégis eltekintenek az ártatlanság vélelmétől az esetükben. A tipikus eset az, hogy 30-40 kommandós, terrorista ellenes rendőri rendőr megrohanja a házukat, és procedurális garanciák nélkül házkutatást tartanak, nem, tartatják, nem tartják be a jogaikat, nem tartják tiszteletben a jogaikat, és azt szeretném, hogy ez megszűnjön, az amerikai kormány gyakoroljon nyomást a posztkommunista európai kormányokra, és nem mondhassák azt ezek a kormányok, hogyha az amerikaiak ezt megtehetik, akkor miért nem folytathatjuk mi a sztálinista praktikáinkat, e, és nyomhatjuk el az emberi jogokat politikai érdekeink ellenében. A, az amerikai polgárok egy időben e, nagyon büszkék voltak szabadságukra, és azt gondolom, hogy most is e, a szabadságuk nevében nyomást kell gyakorolniuk. Elnök. Kadraui. Kadraui. Mevrouw, welkom in het Europees Parlement. Ik ben lid van... Köszönöm szépen. Üdvözlöm az Európai Parlamentben. Én a közlekedési eh, szakbizottság tagja, tagja vagyok, ezért két olyan kérdést szeretnék föltenni, ami ezzel a témával kapcsolatos. Kérdésem az, hogy olyan rendszer szeretnének-e látni, amely egyetlen ablakos biztonsági ellenőrzést jelent, tehát ez azt jelenti, hogy a régi utasok csak egyetlenszer, utasokat csak egyetlen egyszer ellenőrzik átszálláskor, tehát ezután nem lesznek plusz ellenőrzések. Ehhez természetesen nagyon sok egyezményt kell aláírni az Egyesült Államok és az EU között, hogyha tényleg közös stratégiát szeretnénk felállítani a repülőterek biztonságával kapcsolatban, illetve mondjuk a folyadék felvitel korlátozásával kapcsolatban. Ön is ideálisnak tart egy ilyen megoldást, ön is azt szeretné, hogy ilyen egy ellenőrzéses módszert használjunk majd. A következő kérdésem a teherszállításhoz kapcsolódik. Ezzel kapcsolatban elfogadtak egy jogszabályt, aminek értelmében az Amerikában, amerikai kikötőkbe érkező rakományokat át kell vizsgálni száz százalékig. Ez gyakorlatilag lehetetlen megvalósítani, és nagyon költséges. Sok hatása egyébként sincs. Önnek mi a véleménye erről? Ezt rugalmasabbá lehet tenni, ezt a jogszabályt így, ez talán kedvező hatás ez kedvező hatással lehet az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti kereskedelemre. Mi az, e, e, nekünk az EU-ban nincsen hasonló módszerünk, hasonló jogszabályunk. Hogy vélekedik ön erről? Szeretnék. Az elejétől jelentkeztem. Elnök, sajnos nem volt a listán, nem láttam, sajnálatos módon. A miniszterasszony a szó. Very sorry. Uh, Nagyon sajnálom, nem láttam, hogy jelentkezett. Uh, well, I'm... Nos, menjünk sorjában. Igyekszem összefoglalni a, a válaszaimat a kiváló kérdésekre melyeket ebben a körben kaptam. A viszonyrendszert illetően a kilépési exit program és a vízummentesség program közötti összefüggést illetően a lehető legvilágosabban fogjunk erről fogalmazni és kommunikálni, mert jól látom, hogy ez hatással van, kihat az EU-val való kapcsolatrendszerünkre azt, hogy hogyan tudjuk közösen áttekinteni a PNR rendszert. Úgy tudom, hogy, hogy múlt évre terveztünk már egy ilyen találkozót, és ilyen vagy olyan okoknál fogva ez halasztás szenvedett. De örülök annak, örülnék, ha, ha a PNR áttek, rendszer áttekintésére kitűznénk egy ilyen találkozót, és akár mielőtt elmegyek ma, jó lenne, hogyha egy javaslatot fogalmaznám meg a dátumra vonatkozóan, időpontra vonatkozóan. Sok tisztázni való van a PNR rendszerrel kapcsolatban, annál is inkább, mert a PNR adatok felhasználását, ahogy arra vonatkozó korlátok ha megbeszélnénk, akkor nagyon sok aggodalmat, aggályt el tudnánk oszlatni, hogy örömmel kitűzhetnénk, örömmel kitűznénk egy, egy dátumot erre a tárgyalásra, vagy felül, felülvizsgálatra. Strassos úr aggájait illetően, nevezetesen, hogy vajon az Obama kormány hozott-e változást az elmúlt adminisztrációhoz, előző adminisztrációhoz képest, hadd utaljak csak arra, hogy Obama elnök nagyon világosan fogalmazott arról, hogy a nemzetek közösségnek aktív partnere kíván lenni, jól látja azt a globális szerepet, amely, amely az Egyesült hárul, de közösen kell ezen kérdéseket megoldanunk, elvek szerint, Némelyik pofon egyszerű, csak egy dátumot kell kitűzni, más kérdések megoldása azonban korán sem ilyen könnyű, és tovább kell rajta dolgozni. Szeretném hangsúlyozni a SWIFT ö, fontosságát, illetve azt, hogy a terroristák finanszírozásának forrásaira vonatkozó és a SWIFT-tel kapcsolatos kérdésekben előre szeretnék lépni. Ez rendkívül fontosságú a nemzetközi a, a, a saját államunk biztonsága és mindenki biztonsága szempontjából. Guantanamo bezárása kapcsán az, az elnök kiadott egy végrehajtandó utasítást, amely érvényben van a, a bezárásra vonatkozóan, és személyről személyre vizsgáljuk felül a helyzetet, a fogvatartottak helyzetét. Guantanamo sokkal inkább egy toborzási eszköz volt, Úgyhogy helyén való, hogy lezárjuk, és megfelelően kell kezelnünk a, a, az itt levőket, az ő sorsukat kezelni kell, az ott Államok hálásan fogadja az, a segítséget, ha befogadják ezeket. A külügyminisztériumunk is tárgyal ezekről, másokat, sokakat pedig az Egyesült államokban állítják bíróság elé a törvények tiszteletben tartása mellett. Albrecht úr nagyon érdekes kérdést tett fel, illetve rámutatott, hogy ne állítsuk fejre a, az állampolgári jogok rendszerét. Teljesen egyetértek ezzel a gondolattal, bár nem hiszem, hogy ez megtörténne. Sokkal inkább azt gondolom, hogy közösen végig kell gondoljuk, hogyan lehet hatékony biztonságot teremteni, nem túlzott, nem aránytalan intézkedések révén, ám olyan, olyat, amely a kockázatokat minimalizálja, miközben az állampolgári jogokat, az egyének jogait teljes mértékben tiszteletben tartja. Rendkívül fontosságú az Egyesült Államok szempontjából is, és jól tudom az önök szempontjából is. Többen felvetették annak lehetőségét, hogy a nem hatékony intézkedéseket vonjuk vissza, hogy vajon egyes intézkedések nem feleslegesek-e. E tekintetben azt hiszem, tehát ugye mindannyian fontos, hogy ne használjunk ö, nem, hatékony, nem hatékony eszközöket, ám nagyon nehéz ö, megítélni, hogy mennyire hatékony vagy nem hatékony egy-egy eszköz. Egyes meghozott intézkedések például az utasokkal kapcsolatban, hogy mielőtt fe, fe, felszállnak a repülőre, akár megakadályozhatott olyan eseményeket, amelyek nehéz megítélni, megtörténtek-e volna vagy sem, ha nincs az intézkedés. Nem könnyű tehát ezeket értékelni. Aztán ami a azt a kérdést illeti. Hogy miért térítették el, vagy miért nem engedték leszállni ezt a gépet. Függetlenül megvizsgáljuk, hogy mi volt az oka, de ennek az, a, a, a, hogy nem engedték leszállni a gépet. Úgy értesültünk, hogy ennek meg volt az oka, ennél többet nem tudok mondani e helyt. Tehát szabályszerűen jártak el a hatóságok. A vízumentesség ügyére, hogy miért teszünk különbséget az egyes EU tagállamok között a vízumentesség ügyében. Értem az agályokat, tavaly megadtuk hét további országnak, EU tagállamnak a vizumentességet, ám azon törvények alapján, amelyeket végre kell hajtanunk, amelyek alapján állunk, nem tudjuk EU alapon a vizumentességet megadni, államról államra kell értékelnünk a helyzeteket a PNR megállapodást és hát annak esetleges újratárgyalását illeti annak alapján, hogy az adatokat nem megfelelő célokra használták volna. Nos, a megalapodás keretében az adatokat csak terrorista veszély vagy nemzetközi bűncselekmények ö, gyanúja esetén lehet alkalmazni, felhasználni, csak arra használtuk, minket korlátoz, és helyesen korlátoz a megállapodás adatok kezelésében, felhasználásában. Hogy korábban is elmondtam, a PNR egyezmény áttekintését meg kell ejtenünk, és közösen, és erre nyitottak is vagyunk. Kaptam kérdést, azt hiszem Sinclair képviselőtől, hogy amikor amikor az Egyesült Államokba utazik valaki, ne veszíts el a nemzeti hovatartozását, úgymond, a fogadóhatóságok részéről, még az EU javára sem. Hát ez nem fenyeget, egyáltalán nem fenyeget, ami pedig a vízum kérelmek nehézkes, meg drága voltát illeti, a vízum kérelmek beadásának. Ugye ez a külügy, az amerikai külügyminisztérium asztalára tartozik, Ugye nekünk is jó, hogyha sokan utaznak be, ha aktív kapcsolatokat ápolhatunk. Minél több vendég érkezik az Egyesült Államokba, és személyes ö, tapasztalatokat szerez, mint ahogy ön Csikágóban tette, az sokszor eloszlat olyan negatív elméleteket, a, vagy akár előítéleteket, amelyeket az Egyesült Államokkal szemben sokan táplálnak. Tehát minden tekintetben jó ez, ha jönnek az emberek, utasok. Úgyhogy átadjuk ezt a üzenetet a külügyminisztérium hatóságainak. Az egy, a one-stop biztonsági kezelést a reptérnél, tehát hogy egy helyen történjen az összes vizsgálat, nagyon érdekes gondolat. Ez inkább egyfajta törekvés, semmint egy, egy rövid távon konkrétan megoldható dolog. Mindenképpen érdekes gondolat, egyszerűbbé tenne a személyek mozgását, a megfelelő. Úgyhogy szívesen hazaviszem ezt a gondolatot. A száz, az áruszállítmányok százszerzelékos átvizsgálásában egyetértek az ön felvetésével. Szerintem sincs ad sok hozzáadott értéket, sok nagyon drága és nem sok hasznot hoz. Úgyhogy én is a kongresszus felé képviselem a, a meghallgatásom során is, amikor a, jó, a kinevezésemhez kapcsolódó meghallgatásomon is elmondtam ezt, mégis jóvá hagyták, hogy elfogjam ezt a posztot. Tehát egyetértek ezzel, hogy a kockázat alapon kell a vizsgálatokat megszervezni, oly módon, hogy a kockázatokat minimalizáljuk, de belássuk azt is, hogy, hogy nem lehet egy, egy, egy, egy 100%-ig biztonságos búra alatt élnünk tehát úgy kell csökkentenünk a kockázatot, hogy ez egy arányos, kiegyensúlyozott módon történjék. Nagyon sok intézkedésre igaz ez, beleértve azon által felvetett áru átvizsgálást is. Elnök, köszönöm. Köszönöm a, a bevezetés szavait, bevezető szavait és a válaszait. Nagyon fontos héten érkezett az Európai Parlamentbe, mert hogy ezen a héten a Lisszaboni szerződést ratifikálták, és ennek révén december 1-én életbe lép. Ez azt jelenti, hogy az Európai Parlament jogosítványai nagyban megnőnek, az EU és általában, meg különösen a parlamenté a jogosítványai a bel- és igazságügyekben kivált kép. Ezért megnőtt a súlya ennek a háznak. Az Egyesült Államok mindig éllovas mindenben, hát ön is itt az volt, mert ugye először jött el körünkbe e fejlemények után egyetértünk abban önnel, hogy mindig meg kell találjuk a megfelelő egyensúlyt a biztonság és a személyes szabadság között. Persze itt sokszor ütköző nézetek vannak önök között, meg mi közöttünk, de a mi sorainkban sincs teljes egyetértés, csak képen, mint az önök kongresszusában is ütköznek a nézetek. Itt kell megtalálnunk a megfelelő egyensúlyt, garantálva azt, hogy a szabadság ellenségei ne kapjanak lehetőséget, ne ülhessenek tart csak azért, mert nem tudunk megfelelő biztonsági intézkedéseket hozni. Tehát a biztonság és a személyes szabadság kézzel kézben kell járjon. Néhány évvel ezelőtt jártam Guantanamo-ba, és tudom, hogy miről beszélek. És tudjuk, látjuk azt is, hogy mindenek vannak gazdasági hatásai is, a, az áruszállítmányok szűrésével kapcsolatban is kell legyen ennek gazdasági értelme, észszerűsége. Nem lehet olyan biztonsági intézkedéseket hozni, amely aztán végső soron a kereskedelem érdekeit súlyosan sérti. A Lisszaboni szerződés egyik új fejleménye az lesz, hogy az Egyesült Államok az Európai Uniót egyre inkább egy egységként kell, hogy kezelje. A vízumentesség kérdésében is tanácsolnám, hogy így közelítsék meg az Európai Uniót, üzenem ezt az, abban a kormány egészének, meg az ön tárcájának is, hogy egy más megközelítést eh, kell alkalmazni, mert sokszor az oszd meg és uralkodj elve uralkodott úgy tűnt az amerikai külpolitikában, amely nem vezetett sehova Európával szemben, senki számára nem hozott semmiféle előnyt. Aztán azt is szeretném megjegyezni, hogy nagyon sok kérdésben azok a problémák, nem csak a kormányzat által megoldható problémák vannak itt, hanem a kongresszusban is ütköznek vélemények. Úgyhogy a transatlanti párbeszédben és az, az érintett szakbizottság közötti együttműködésben a mi feladatunk, hogy az Európai Parlament és a Kongressz nézeteit hozzuk közelebb, közelítsük egymáshoz, és ebben a kormányzatok is részt vehetnek, így tudunk közös nevezőre jutni, és az a javaslat, amely ma itt elhangzott, hogy a vízummentességgel kapcsolatban és az adatvédelme kapcsolatban egy szemináriumot szervezzünk, kiváló ötlet lehet, hogy előre vigyük ezt a közös munkálkodást, és decemberben a kongresszusi barátainkkal való találkozás során is hangoztatom azt majd, hogy meg kell találjuk a módját, több módját annak, hogy az Európai Parlament szakbizottságai jelentéstevői, meg az egyes kérdések szóvivői a kongresszusban a jogalkotási lépések előtt eszmét tudjanak cserélni. Tehát a képviselők, a kongresszusi meg EP képviselők eszmét cseréljenek, hogy elkerüljünk olyan törvények meghozatalát, akár bel- és igazságügy, akár a pénzügyek terén, ahogy a G20-ak esetén is történt, elkerüljünk negatív törvényeket, amelynek aztán közösen kell megígyük a levét. Köszönöm, miniszter asszony, hogy eljött, és hogy tovább vitte a együttműködés ügyét.